Meine Damen und Herren, darf Sie alle begrüßen. Hölgyeim és Uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket az ülésünk folytatása alkalmával. Lassan elkezdjük a munkát, de csak lassan, mert sok kolléga még nincs itt. Először is rend elfogadása. Utalnék arra, hogy a következő változásokra került sor. A hármas, nem, ez elintéződött. Ötös napi rendi pont, ezzel kezdjük. Erőforrás hatékony Európa. A nyolcas napi rendi pont az ITRE küldöttség kaliforniai látogatása lesz, a hetes Cavela asszony napirendi pontja, a hatos a Bütikofer jelentés, a kilences pedig a koordinátorok ülése. A négyes napirendi pont tehát lekerült a napirendről holnapig. Ennyi volt. Egy kérésem volna. A napi rendet a titkárság mindig időben elkészíti, de hát nincsenek is elegen itt, akiknek ezt elmondhatnám, úgy látom. A napi rendet nem változtathatjuk folyamatosan csak azért, mert az élető épp aznap nem ér rá, aki felelős volna az egyik vagy másik napi rendi pontért. Mindig e- megtörténik, hogy előző nap betelefonálnak, hogy ekkor, akkor nem érek rá, előbb el kell mennem, stb. Ez nem megy így. Az lenne tehát a kérésem, hogy a jövőben ezt ne csináljuk. Aztán van egy megjegyzésem, ami az elnök közleményeit illeti. Az IQT jelentés esetében volt egy hosszas vita az ITRE és az ENVI között az illetékességet illetően, aztán megegyeztünk, és sajnálatos módon az ENVI szakbizottság néhány kérdésben szavazott, annak ellenére, hogy mi vagyunk az illetékesek ezekben a pontokban. Ez nyilvánvalóan nincs rendben. Protestáltam is az elnökök értekezlete alkalmával, és aztán a plenárison ugye nem is tudunk beszélni ezekről a témákról, hanem el kell halasztani az egészet, ezt kértem, de úgy tűnik, hogy a mini plenárison mégiscsak a jövő héten tárgyalásra kerülnek ezek a témák. Egyszerűen lehetetlennek tartom ezeket a szabályokat, de most sajnos élnünk kell, ezzel együtt kell élnünk. Nincs más választásunk, és a jelentéstevő asszony legalább azt a két pontot, ahol aztán eh, homlok egyenest ellentmond a mi illetékességünknek az, hogy az MV döntött ezekben a kérdésekben, mi itreként, módosítóként fogjuk benyújtani ezeket a plenárison, ez az egyetlen lehetőségünk, ami maradt. Gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. Aztán eh, rátérnénk a következő napi rendi pontra, ez a új négyes, azaz régi ötös pont, de nincs itt az illetékes, úgy tűnik. Titkárság, valaki tudna válaszolni nekem arra, hogy az összes jelentéstevőt tájékoztatták-e a változásról? Hát többet nem tudok tenni, nem tudok más tenni. Az erőforrás hatékony Európa az új négyes napi rendi pontunk. Léna Eck wäre zuständig, aber die... Eck lenne az illetékes, tehát nincs itt a jelentéstevő asszony. Nem tudom, hogy mi a helyzet a többiekkel. A többi jelentéstevővel. Nagyszerű. Jó. Jó, elnök közleményei, ez megvolt. We do the vote. One time we must do this, once. Egyszer igen, szavazni is kell majd, de hát mindenképpen tanulva csináljuk a dolgokat. hatte ich noch einen Alternativvorschlag. Volt egy alternatív javaslatom is, de hát ezt se tudjuk megvalósítani, mert Kovacseva asszony nincs itt, neki ma szülen, szülinapja volt, az volt a terv, hogy felköszöntjük közösen és énekelünk neki, de hát most ő sincs itt, úgyhogy ezzel se jutottunk előbbre. Also ich könnte natürlich, ist auch nicht gut, aber ich kann... Hát a nyolcas pontnál itt van a ITRE küldöttség kaliforniai látogatása, mint téma. Hát nyilván beszélhetek erről, de senki sincs itt, aki részt vett volna a látogatáson, hát senki se tud ellent mondani nekem, ez nem jó. Csinálj, csináljuk akkor ezt, hogy én előadom ezt? Nyilván lényegtelen, de azt hiszem lényegében egyet is értünk mindebben. Ez egy kiváló utazás volt, először is. Célzottan választottuk ki Kaliforniát úti célnak, hogy az innováció témájában néhány újabb tapasztalatra szert tehessünk, ez egy nagy delegáció volt. A titkárság nagyon jól előkészítette az utat, noha nagyon kevés idő állt az előkészítés rendelkezésére, nagyon jó volt az utazás, minden kolléga egyetértett ebben. Készítettünk egy részletes jelentést is a szakbizottsági elnökök értekezete meg is kapta ezt a jelentést, de mi úgy gondoltuk egyébként, hogy ne csak egy jelentés készüljön, hanem egy follow-up is. Néhány pontot, amelyet fontosnak tartunk, szerettünk volna jobban kibontani, ezért a kollégák, akik részt vettek az utazáson, már összeültek egyszer, és egy pár pontban megegyeztünk, és hálás lennék, hogyha önök támogatnák ezeket. Először is Bütikófer kolléga azt javasolta, hogy csináljunk valami olyasmit, hogy Európa és Kalifornia között szorosabbra fűzzük az együttműködést. 2010-ben volt már egy ilyen javaslat, de végül nem valósult meg. És azt tűztük ki célul, hogy ezt a javaslatot ismét felvetjük. Másodszor egy írásbeli kérelmet szeretnénk benyújtani az Európai Bizottsághoz szakbizottságként, azzal a kéréssel, hogy készítsenek listát arról, milyen együttműködési formák vannak Kalifornia és Európa között. Olyan sok lenyűgöző történetet hallottunk, amikor ott jártunk, arra lennénk kíváncsiak, hogy milyen az együttműködés a parlament és a bizottság között ebben az összefüggésben. Harmadszor Érdekes volt az inszolvencia kérdése. Az egyik, ott tartózkodásunk alatt az egyik este egy beszélgetést folytattunk európai vállalkozókkal, akik most Kaliforniában kezdtek új életet, sokan elmondták, hogy milyen drámai, hogyha fizetésképtelené válik egy vállalat. Éppen ezért szerettünk volna ezzel a kérdéssel foglalkozni, és az első lépése mindennek az lenne, hogy megpróbáljuk megtudni az Európai Bizottságtól, hogy a jogi keret hogyan néz ki, ami az inszolvenciát, azaz fizetésképtelenséget illeti, és hogy szükség van-e harmonizálásra e téren. És végül, de ut- nem utolsó sorban abban egyeztünk meg, hogy ez a két csoport még háromszor, négyszer összeül. Madorell asszony és ki is volt a második személy? Mörkis asszony azt javasolták, hogy hozzunk létre egyfajta munkacsoportot, task force-t, de úgy gondolom, hogy ez már túllőne a célon, elég lenne, hogyha párszor összeülnénk, hogy úgymond összeírjuk a tanulságokat, amelyeket levonhatunk a kaliforniai utazásból, és ezt továbbítsuk az Európai Bizottság, illetve a parlament felé, hogy megnézzük, milyen új feladatok adódnak mindebből, az ottani tapasztalatokból. Ez tehát egy rövidebb időszakra létrehozott munkacsoport lenne, amely néhányszor összeül, találkozik, tárgyal, de nem áll fenn folyamatosan. És hogyha ezzel mindenki egyetért, így járunk el, azt hiszem minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy fenntartsuk a kapcsolatot az ottani partnereinkkel. Az egyik egy professzor volt a Stanford Egyetemről, ő már egyszer itt volt egy meghallgatáson is nálunk. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott, nagyon gondolatébresztő volt, amit elmondott. És legalább ilyen érdekes volt egy este, amelyet az európai fiatal vállalkozókkal töltöttünk. Nagyon érdekes volt a találkozó velük, hát le a kalappal előttük. Ezzel letudtuk ezt a napi rendi pontot, igaz idő előtt, de későbbiekben ehhez már nem térünk vissza. Tehát akkor visszatérek az erőforrás hatékony Európa napi rendi pontra, és megadom Léna Ek jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A szakbizottság munkai és erőforrás hatékony máma, kevesen vannak itt, és aki itt van, az azonban hallatlanul elkötelezett az ügy, az erőforrás hatékonyság ügye többek között mellett. Az erőforrás hatékony Európa az egyik kérdés, amely a bizottság 2020-as stratégiájában szerepel, amelyel a frakciókban fogunk foglalkozni, és amelyről természetesen a szakbizottság is tárgyalt. Hét zászlós hajó működik eh, a stratégiában, és az erőhaté, erőforrás hatékony Európa az egyik ezek közül. economic growth. Hatalmas jelentősége van a kérdésnek mind a munkahelyteremtés, mind a gazdasági növekedés szempontjából. Hogyha megvizsgáljuk először is a nyersanyagok kérdését, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos témával van dolgunk. A fém vagy az ércek 90%-a svéd országban van, vagy a mengyelejevi rendszer legvégén található földfémek nagy része is Svédországban található. Ezek különösen az új technológiákban, az szélkerekekben, a számítógépekben, az elektromos autókban szerepel, játszanak fontos szerepet, és általában Európába importálják ezeket. A tíz legfontosabbból 7 százszázalékosan import függő, és van amelyik három még 97 százalékban import függő. Hogyha tehát visszatérünk az erőforrás hatékonyság kérdésére, akkor az a kérdés, hogy mit teszünk ezekkel az anyagokkal? Hogyan hasznosítsuk újra a számítógépeket? Hogyan tegyük, meg, hogyan vigyük vissza a termelés ciklusába ezeket az értékes nyersanyagokat? Ez az egyik példája annak, hogy a nyersanyagok és a forrás hatékonyság hogyan függ össze. Meg kell gondolnunk már jó előre, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, ugyanakkor pedig környezetbarátak is legyünk. E két dolog kéz a kézben jár, hiszem minél jobban nő a lakosság a világon, annál inkább figyelnünk kell a kérdésekre. Az erőforrás hatékonyság kérdésére pedig az élelmiszer iparban és az élelmiszer előállításban is figyelnünk kell. Gondoljunk csak a foszforokra. A műtrágyák egyik fő összetevőjére. Tudjuk, hogy a foszfor nagy részét épp úgy, mint a szenet bányásszuk de 30-35 éven belül fogyóban lesz a foszfor. Márpedig, ha nincs elég foszfor a talajban, a növények kisárgulnak, elcsökevényesednek, és néhány év múlva teljesen kiugarosodik a terület. Ez is egy jó példája annak, hogy az erőforrás hatékonyság és a nyersanyagok kérdése miért játszik nagyon fontos szerepet. Mi csinálunk ma foszforral? Sok tagállam használja a foszfort. Nem használják elég hatékonyan. Ugye a foszfor bekerül a vízkörfargásba és az algásodást válsághoz vezet. Tehát egy olyan mezőgazdasági politikára van szükségünk, amely a foszforral is óvatosan, erőforrás hatékonyan bánik, azért, hogy legalább tíz évig még rendelkezésünkre álljon a foszfor. Persze a foszfor alternatíváját is meg kell találnunk, az alternatív műtrágyák, illetve az alternatív mezőgazdasági termelés lehetőségeit is ki kell kutatni. Nem vagyok én ennek a szakértője, de látom, hogy erre szükség van. Még egyszer mondom, az erőforrás hatékonyság nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem ugyanakkor a versenyképesség kérdése is, a munkahelyek és a gazdasági növekedés kérdése is. És nagyon fontos, hogy a forrásainkat sokkal intelligensebben használjuk a jövőben, mint ma. A hetedik kutatási keretprogram középidős áttekintését végeztük el, és már az első fehér könyvet vitatjuk meg a nyolcadik keretprogramról, és épp ez a feladatunk, hogy a hét zászlós hajó projektet és a kutatási keres, keretprogramot az erőforrás hatékonysággal kapcsoljuk össze, úgy, hogy ez testet öltsön a jogszabályalkotásban is. Először is tehát tényeket kell gyűjtenünk, bizonyos területeken sokkal több tényi bizonyítékra van szükség, lendületet kell adnunk a kutatásnak ezen a területen, és innovatívaknak is kell lennünk. Az innovációt ezekre a kérdések irányába kell terelnünk. Gondolom, vélelmezem, hogy a jövőben is szükségünk lesz majd élelmiszerre, de elemre, telefonra, autóra, mindenféle berendezésre és kütyűre is szükségünk lesz, ehhez pedig, és akkor az orvosi berendezésekről meg nem is szóltam, ehhez pedig nyersanyagokra lesz szükség. Figyelembe véve a világon tapasztalható demográfiai változások tendenciáját, azt a tintát, hogy milyen robbanásszerűen nő világ lakossága, még több forrásra lesz szükségünk, mint korábban. Évtizedek óta renden van ez a kérdés, de azt hiszem, hogy a problémák sokkal szorítóbbakká váltak. Ennyit akartam mondani, elnök úr, bevezetőképpen körülbelül erről fog szólni az általam elkészítendő vélemény, Azt is hallom, hogy előfordulhat, hogy a bizottság egy közleményt készít elő. Augusztusban talán érdemes volna tehát ugyanerről a témáról készít elő bizottság a közleményét, tehát érdemes volna elnök úr a koordinátorok ülésén felvetni ezt a kérdést. Azt a kérdést, tehát, hogy hogyan járjunk el, hogy ne kapcsoljuk össze erőfeszítéseinket. Örömmel várom egyéb iránt kollégáim felvetéseit, észrevételeit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jérek kollega. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem takim optymistą jak... Köszönöm szépen. Őszintén szólva, nem vagyok olyan optimista, amikor a bizottság dokumentumáról van szó. Hallom, hogy a bizottság anyagot készít elő, de ugyanakkor nehezen tudom elképzelni, hogy a bizottság mivel foglalkozna. A forrás nagyon általános fogalom, és azt hiszem, hogy egy picit pontosabban kellene definiálni ezt. Vannak agrárforrások, halászati források, vízforrások is még folytathatnám. Úgy hiszem, hogy az erőforrás fogalmat meglehetősen szélesen lehet értelmezni. Amikor a ásványi fogalmak, ásványi erőforrásokról van szó, akkor ezen csodálkozom, hiszen Bütikofer kollega e, ezzel kapcsolatosan már egy e, anyagot elkészített, és úgy tűnik nekem, hogy kétszer tárgyaljuk meg ugyanezt. Azt is mondhatjuk, hogy a terület, e, a mezőgazdasági területet mint erőforrásnak tekinthetjük. Gondoljunk például a német szélparkokra. Itt a mezőgazdasági területet felhasználják, de úgy gondolom, hogy nem elég hatékonyan. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy a vízforrásokat és az agrárforrásokat hatékonyan használjuk fel. Lengyelországban például a víz, mint forrás, mint erőforrás maga problémát jelent. Egyébként Európa, egész Európában drámai eseményekre számíthatunk. Vagy Palesztinában, ahol szintén hiányzik a jó minőségű víz, vagy a török szír határon is komoly víz problémák merülnek fel. Mi történik, kérdem én akkor, hogyha például a Níluson egy vízi erőművet építenek, és ennek megfelelően feldúzzasztják a Nílust. Ez a közel-keleti térségben háborúhoz vezethet. Persze az is a kérdés, hogy hogyan mérjük az erőforrásokat, és erre vonatkozólag a bizottság nem készített elő javaslatot. Az irányelv nagyon általános fogalmakat tartalmaz, és tudjuk, hogy azt tudjuk, hogy védeni kell az erőforrásokat, de kérem, hogyan? Hogyan is kellene védeni ezt, és milyen prioritásokat kellene megfogalmazni? A prioritások nagyon fontosak, és éppen ez hiányzik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csincsévics úr. Panie Przewodniczący, zainteresowaniem przyjąłem komunikat Komisji Europejskiej Europa efektywnie. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság anyagát figyelembe vettem. Nagyon fontos ugyanakkor az, hogy az Európai Parlament aktívan részt vegyen a javaslat feldolgozásában. Én is óva intenék mindenkit a túlzó optimizmustól. Az a fontos, hogy hogyan használjuk fel a forrásokat, de az a kérdés felett sem sikla, sikolhatunk el, arra mondva, az is egy fontos kérdés, hogy a, a források felhasználása mennyire környezetbarát, mit csinálunk a hulladékkal. Ezen felül az is nagyon fontos, hogy olyan szabályokat hozzunk, amelyek meghatározzák, hogy a környezetet hogyan lehet felhasználni, és milyen kötelezettségek róget róvunk a környezetet károsítókra. Hiszen fennáll annak a veszélye is, hogy kizsákmányoljuk a természetet, és a szegényebb régiók nem jutnak az erőforrásokhoz. Azt a kérdést is tisztázni kell, hogy az EU, illetve a tagállamok szintjén milyen módon kell az előírásokat teljesíteni, például a kibocsátási értékek csökkentése területén. Nagyon fontos, hogy Kínához vagy Koreához hasonlóan a közpénzeket is felhasználjuk arra, hogy a közös forrásokat használjuk. Persze a fel végfogyasztó hozzáállását is meg kell változtatni, a gyártási módszereket, de a közpénzek felhasználását is hatékonyabban kell szabályozni. Például a kéreg vagy palagáz felhasználását is öm, öm, megfelelően kell szabályozni, és a CCS vagy Carbon Capture Storage eljárást is használni kell. Attól mindesetre óva intedik mindenkit, hogy bizonyos forrásokat túlon túl fontos szerepbe hozzunk, ezeket túlszabályozunk, másokra pedig ne irányítsuk a figyelmünket, ez gazdasági stagnációhoz vezetne. Mindig vannak optimista és pessimista szcenáriók, és azt is figyelembe kell ennek kapcsán venni, hogy az energia árak hogyan alakulnak. Csak így tudjuk majd teljesíteni bizottság mit tagadás besvágyú terveit. Remélem, hogy a véleményben felvetett témák valóban oda vezetnek, hogy fenntartható módon élünk majd az erőforrásokkal. Köszönöm, kedves kollega. Bütikófer kollega kapszót parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Ami a e téma alapmegközelítését illeti, nagyon közel uh, vagyok véleményemben mindahhoz, amiről Ek asszony beszélt. Ezért csak néhány pontról szeretnék beszélni, amelyeket különösen fontosnak tartok. Úgy hiszem, hogy jó lehetőség nyílik itt meg arra, hogy a gazdaságunk önértelmezésének változását előbbre vigyük. Azt a változást, azt az önértékelést, hogy egy forrás hatékony termelésre van szükségünk, a forrás hatékonyság egy még meghatározóbb dimenziójába kell, hogy váljék a gazdaságunknak. Mindez azt is jelenti, hogy azokat az anyagokat, amelyeket már esetleg hulladéknak tekintünk, ezekben ismerjük fel forrás vagy nyersanyag jellegüket. Másrészt az Európai Unióban komoly feladat hárul ránk, hiszen a világon senki nem importál annyi erőforrást, évente egy lakósra lebontva, mint mi. Ez koponyanként három tonna évente. Ez pedig azt mutatja, hogy Európa nagyon is függ a forrás importtól, ezért tehát az erőforrás hatékonyságból az európai gazdaság nagyon nagy hasznot húzhat. Harmadsorban, nagyon fontos, hogy megbízható módszereket használjunk a forrás hatékonyság számításakor. Úgy hiszem, hogy világos számolás és mérés nélkül csak kijelentéseket teszünk, melyek a levegőben lógnak, de hasznosságokat és hatékonyságokat nem tudjuk megmérni. Gyerek kollégával egyetértve úgy gondolom, hogy nem kellene megkettőzni az erőfeszítéseket, éppen ezért célra vezetőnek tartanám, hogyha az én jelentésem és e között a vélemény között nem volna átfedés, tehát itt elé egyetértek az előttem szóló kollégával, és úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy világos eszközökről beszéljünk, amelyek hasznunkra válhatnak, és amelyek a kis és középvállalatok támogatását is szolgálják, valamint figyelembe veszik a szociális szempontokat. Úgy hiszem, hogy nem tudunk hatékonyan előre haladni, hogyha az erőforrás hatékonyságot, a szociális szempontokat és az ökológiai szempontokat konfliktusosan szemléljük, illetve ha egyáltalán engedjük, hogy ezek egymásnak ellentmondó szempontoknak látszódjanak. Úgy hiszem, hogy a, normálá, a normatizálás, vagy a standardizáció és az erőforrás hatékonyság eh, átfedik egymást, és ezeknek a meccis pontját kellene megtalálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kikéri a bizottság részéről, vagy még a szakbizottság tagjai közül jelentkezik valami? Valaki? Dann bleibt es beim nächsten Vertreter der Kommission, bitte. Mr. Dunian? Johnson. Mr. Johnson. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr Johnston úr vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek ma délután, és részt vehetek ebben a kezdeményezésben, zászlóshajós kezdeményezésben. Azt hiszem, hogy egy folyamat elején vagyunk. Januárban fogadtuk el ezt a kezdeményezést, és a keretet határoztuk meg, rámutattunk a problémákra, az erőforrásokra, a környezeti problémákra, a különböző nyersanyagokra és más erőforrásokra, úgy tűnik, hogy ez egy hosszú távú politikai keretet jelent. Ez számos kezdeményezést tartalmaz, kettőt már elfogadtunk, kettőt még ké, ebben az évben fogunk elfogadni, a két már elfogadott hosszú távú projekt a szállítással kapcsolatos fehérkönyv és a hosszú távú klíma menetrend. Fontos az erőforrás hatékony Európának a különböző projektjeit megvalósítani. Tehát ez, ahogy mondtam, a folyamat kezdette, és ez jelzi magát a keretet, rámutat a keretre, a célkitűzésekre, de természetesen a részletekkel ki kell tölteni ezt a keretet, Utána a különböző ez, kezdeményezések, és augusztus vége felé már közepetáján ez a munka is elkezdődik az elhangzottakból a, azra szeretnék rámutatni, hogy hogyan lehet az e, erőforrás hatékonyságot mérni. Ugyanis e, a benchmark is e, fontos lenne, mert ezzel lehetne mérni az erőforrás hatékony európai munkát. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, ezzel téma vitáját lezárhatjuk, de még ekkasszony persze, persze szót kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a megjegyzéseikért, a véleményükért. Az, számos aggodalmat osztunk, azt hiszem osztjuk azt a közös véleményt e szöveggel kapcsolatosan. Ah, és visszatérnék arra, amit már korábban is mondtam, hogy a koordinátoroknak el kellene gondolkodniuk az ütemterven, és ugyan e témát illetően oda kell figyelni arra, hogy ne legyen párhuzamos tevékenység. Na majd a koordinátorok ülésén majd visszatérnénk akkor erre a témára, jó? Rendben van a legjobb az, amikor elkép... először megbeszéljük magunk között kiskörben, hogy mit is lehet tenni, mi lehet a megoldás. Lépjünk tovább a következő napi rendi pont taglalására, ha egyetértenek. Az új készségek és munkahelyek menedje, menetrendje Cavella asszony jelentéstevő ővé a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani Bastos asszonynak a kiváló jelentéséért, amely részletesen foglalkozik az új készségek és munkahelyek mehetendjével az Európai Unió részéről. Szeretnék mint az ITRE bizottság tagja és jelentéstevő a következők ről szeretném, következőkben elmondanám az én véleményemet az új készségek és munkahelyek mellettányról. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy hosszú távú politikára koncentráljunk, hogy jobban működjenek a piacaink, a munkaerőpiac jobban működjön, figyelembe véve a digitális műveltséget, jártasságot, a versenyképességet. Továbbá növelni kell a munkaerő szintjén a mobilitást. Egy pán-európai szolgáltatás lehetne felelőse az új készségek és munkahelyeknek az Európai Unió országai, amelyeknek sokkal nagyobb szüksége van az új készségek és munkahelyek megteremtésére. Ezeken a, ezekben az országokban ezt lehetővé kell tenni. Elsősorban a fiatalokra kell koncentrálni, és a harmadik országokra. A harmadik pontom arról szól, hogy fontos az, hogy sokkal több munkahelyet létesítsünk. A közlemény arra is javaslatot tesz, hogy a növekedést mozdítsuk elő, azonban az ener- magas energia árak, adók, vámok kihatnak a társadalombiztosításra és, és egyenlőtlenséget hoznak létre a termelési költségek is növekednek, és ez nem megfelelő helyzetet teremt. Már most is nagyon magasak az energiárak, az energiafogyasztás, és a környezetvédelmi politikára is kihat mindez. Éppen ezért az én véleményemben arra mutatok rá, hogy a társadalom biztosítást olyan módszerekkel is lehetne finanszírozni, amelyre javaslatot tett az Európai Bizottság, és amely lehetővé teszi az ipar versenyképességét. Köszönöm szépen. Kérje valaki a szót. Frau de Badia. Yeah, it's your turn, please. Tessék, parancsoljon öné a szó. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy egy olyan jelentéssel állunk szemben, amely nagyon jelentős a jövőnk, Európa jövője szempontjából, a ifjúság, a fiataljaink szempontjából fontos az új képességeket lehetővé tenni, újabb munkahelyekre van szükség, a képzést, az oktatást kell mindenképpen előmozdítani a jelenlegi európai válságban a prosperitást, az emberek jólétét, a gazdasági növekedést kell biztosítani az elkövetkezendő évtizedekben, a kutatásban, a fejlesztésben új innovációkra van szükség, és Európának úttörő ágazatokat kell kialakítania úgy gondolom, hogy csak így lehet felvenni a harcot a munkanélküliség ellen. A 2020-as stratégia keretén belül fontos fellépni, például a fiatalok munkanélkülisége ellen új képességekre, élethosszígtartó tanulásra van szükség, és arra, hogy az innováció prioritást élvezzen ezen a területen az Európai Parlament, a szocialisták és demokraták minnyáján szeretnénk előmozdítani ezt az agendát az új képességek és munkahelyek területén. Az Európai Unióban alapvetően szükséges fenntartani a beruházások szintjén, ahogy már az előbb is elhangzott, természetesen az innovációt kell mindenképpen minden területen bevetni, versenyképesnek kell maradnunk, de új munkahelyeket kell teremteni a 6 millió fiatalnak, akik jelenleg munkanélküliek. Köszönöm. Köszönöm. Uh, uh, Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a, ezért a szövegért, a jelentésért. Azt hiszem, hogy nagy része nagyon jó ennek a szövegnek, de azért a hármas ponttal kapcsolatosan ö, uh, vannak fenntartásaim. Itt az, az Európai ö, Ügynökségről ö, van szó, itt nem tudom, hogy itt a felelősségre, vagy pedig a hatáskörre teszi hangsúlyt az Európai Unió részéről, itt állami vagy magán ügynökségre gondolna. Azt hiszem, hogy inkább a tagállamoktól kell azt kérni, hogy a nemzeti ügynökségek foglalkozzanak a munkahelyekkel, a bevándorlók problémáival. Jelenleg nem ez a helyzet, és csak lokális szinten, tehát helyi szinten foglalkoznak a témával, nem pedig regionális, vagy pedig európai szinten. Tehát a hármas ponttal kapcsolatosan én úgy, gondolom, hogy arra kell rámutatni, hogy az tagállamoknak kell ezt a szerepet átvenniük, és egy pán-európai szolgáltatás kialakítását, ahogy mondja a szöveg, fontolóra kell evenni, nem tudom. Az ötös ponttal kapcsolatosan a bevétel kieséssel kapcsolatos bér, nem bér jellegű munkaerőköltségek javasolt csökkentése témájában én teljesen egyetértek a ö, kis- és középvállalkozások ö, fejlesztésével, az innováció előmozításával, az innováció iparosításával, mert látjuk nagyon gyakran, hogy nagyon jó termékeket gyártanak, ugye Kínában, Brazíliában, USA, az Egyesült Államokban, Dél-Korában, és ezeket a termékeket akár Európában is legyártathatnák. Köszönöm. Bitte, Herr Brzina úr, parancsolja. Děkuji, pane předsedající. Eh, rovněž... Eh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is elégedett vagyok azzal, ahogyan az Európai Unió kezeli ezt a témát. Kevésbé vagyok azonban elégedett azzal kapcsolatosan, amit Ek asszony már elmondott, nevezetesen, hogy európai szinten új ügynökségek jöjjenek létre. Ebben az összefüggésben szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal a résszel, ahol a jelentéstevő asszony azt mondja, hogy ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Másrészt hangsúlyozni szeretném azt, hogy közülünk mindenkinek személyesen is felelősséget kell vállalnia a foglalkoztat hatóságáért. Hogyha ma a foglalkoztatási profilok, illetve a munkáltatói, munkavállalói profilja sok munkavállalónak úgy néz ki, hogy csak az állami hatóságok, illetve a közférában foglalkoztathatók, nos számos más olyan terület van, ahol munkát vállalhatnának, de nem akarnak munkát vállalni. Úgy gondolom mindenki maga felelős ezért. A tagállamoknak foglalkozniuk kellene az oktatással, a képzéssel, a fiatalok körében, azon szakmák tekintetében, amelyekre szükség van, van kereslet a piacon. Hodin kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném javasolni, hogy gondolkodjunk el azon, hogy a, párbesz, a szociális párbeszédet hogyan lehetne jobban bevonni ebbe a folyamatba az Európai Unión belül a munkáltatók és a munkaadók között fontos lenne előmozdítani a párbeszédet, és azt hiszem, hogy a parlamentnek is részt kellene vennie ebben a folyamatban. Európai szinten mindenképpen fontos a bizalom erősítés, ugyanis ki tudja jobban, mint a, az ott dolgozó munkás vagy mérnök, hogy mi a jó a vegyi, vegyi gyárak részére például. Tehát lehetővé kell tenni, hogy európai szinten létezzen és valósuljon meg a szociális párbeszéd, a kollektív szerződések lehetővé kell, hogy tegyék ezt a munkát, a flex security, a rugalmas biztonság témája is egyik alap pillére ennek a folyamatnak. Európában nem megfelelő módon használjuk a lehetőségeinket, éppen ezért mindezt elő kell mozdítani. Most pedig Bütikofer kollega. De. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az eddigi munkáját, és szeretnék néhány megjegyzést tenni a tervezettel kapcsolatosan. A kettes pont esetében szerintem jó volna, hogyha az IKT mellett a green skills, azaz a zöld készségek fejlesztését is felvennénk a különböző ágazatokban. Ami a hármas pontot illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy osztozom néhány előttem szóló kritikus megjegyzésében, ugyanis úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy egy pán-európai szolgáltatás nyújtás itt elsőrangú cél lenne. Ami a négyes pontot illeti, fontosnak tartanám azt, hogy mindenek előtt a kutatás és fejlesztés K plusz F esetében, a befektetés esetében és a készségek, azaz a skills kategóriákat mindenképpen kiemeljük, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy a kis és középvállalatok az elkövetkezendő években milyen szerepet játszanak majd az innováció előmozdításában, illetve milyen szerepet szánunk nekik. Mondjuk úgy, nem engedhetjük meg azt, hogy mindenki beszéljen arról, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, de ott, ahol az Európai Unió valóban tehet valamit, mégpedig a kis és középvállalatok esetében, hiszen ott szavatolható lehetne, hogy a K plusz F esetében megfelelően részt tudjanak venni különböző programokban, ott nem teszünk semmit. Tehát ez nem elfogadható. Ami pedig az ötös pontot illeti, hozzá kellene fűznünk talán, hogy nem csak az ipari versenyképességet tekintjük mércének, hanem a munkavállalók szociális védelmét is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zsöp úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a tervezetet a jelentéstevőnek. Nagy örömmel láttam, hogy a kis és középvállalatok szerepét kiemelte a jelentéstevő főként az IT ágazatban. Meggyőződésem, hogy ez mindenképpen azt szolgálja, hogy kiemeljük, milyen lehetőségekkel rendelkezik ez az ágazat, amikor a munkavállalók továbbképzésére gondolunk. Az olyan szakmákban is, amelyek talán nem előfeltételeznek átfogó ismereteket, de konkrét készségeket annál inkább, Egyre több ilyen vállalat van, ahol ilyen munkavállalókra van szükség, éppen ezért a továbbképzés innovatív jellege rendkívül fontos. Megragadnám az alkalmat, és felhívnám a figyelmüket arra, hogy azok a képzések, amelyekre javaslatot tesz a jelentéstevő, nagyon fontosak, lényegesek. Emlékszem, hogy itt a szakbizottságon belül volt egy eszmecserénk, amely alkalmával elhangzott, hogy Európa azért veszít az USA elleni versenyben, mert mi kutatókat képzünk, de vállalkozókat nem, és azt hiszem, hogy pont az ellenkezője igaz Amerikában. Úgy gondolom, hasznot kellene húznunk ebből az amerikai tapasztalatból, le kellene vonnunk a tanulságot belőle, és olyan embereket kellene képeznünk, akik képesek kis vagy középvállalatot felépíteni. Ezek a vállalatok idővel képülnek és sikeresek a piacokon. Innovatív munkatársak képzése, nos, ez nem szabad, hogy korlátozódjon a műszaki, illetve technikai jellegű készségekre, hanem egyfajta abstrakciós készség, abstrakt gondolkodás mód kifejlesztésére is ö, hangsúlyt kell fektetnünk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy Amerikában nagyra becsülik az e fajta kreativitást, és azt eredményezi, hogy a munkatársakat is kompetensebbnek tekintik. Ami pedig magát a munkapiacot, munkaerőpiacot tekinti, Európának a különböző műszaki szakmákban több munkavállalóra van szüksége, de a vállalatok területén is igaz ez, illetve a vállalkozók területén igaz ez. Hazámban, Lengyelországban gyakran azt tapasztaltuk, hogy olyan embereket képeztünk, akik esetében, illetve akik szakmája kevéssé kapcsolódik a műszaki tudományokhoz, hanem inkább a, a társadalomtudományok felé fordulnak, emellett a laborok felszerelése is nagyon költséges, költséges éppen ezért kevés hallgatót, kevés fiatalt képeztek a műszakén, és Lengyelországban jelenleg megpróbáljuk ezt a deficitet kigazítani. Egyetértek Pierre Odi véleményével is, az ő diagnózisával, ő ugyanis azt mondta, hogy a szociális párbeszéd rendkívül fontos, ezzel egyetértek. Úgy gondolom, valóban így van. És nagyon fontos volna, hogy a lengyel szakszervezetek is foglaljanak állást e tekintetben, hiszen nem csak arról van szó, hogy a bizottság nagyon jól felállította a diagnózist, a valódi probléma abból adódik, hogy hogyan tudjuk megvalósítani azt, amit megfogalmaztunk tervként. Éppen ezért nagyon fontos a szakszervezetekkel és a munkáltatók szervezeteivel is együttműködni, hiszen csak akkor lehetünk sikeresek, és ez azt eredményezheti, hogy valóban célra vezető legyen ez az eszmecsere. Köszönöm. Elnök, van valaki, aki szeretne szólni a bizottság nevében? Igen, parancsoljon. Öné a szó. Uh, thank you very much. Miss... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a támogató jellegű véleményt a százos hajó kezdeményezéssel kapcsolatosan a 75%-os munka, tehát tudjuk, hogy 75%-os a munkerő kihasználtság, és több mint 3 millió ember munkanélküli. Mindenképpen fontos a rugalmasság, biztonság annak érdekében, hogy a munkaerőpiacot piacon javítsunk, hogy új munkahelyeket hozzunk létre. Ebben a kontextusban 23 millió ember, ahogy munkanélküli, sok esetben bizonyos ágazatok nehézség néznek szemben, ugyanis nem találnak megfelelő munkaerőt, éppen ezért az új képességek kialakítása fontos, ahogy önök is mondták, az új képességek, az oktatás lényegbe vágóak. Hogyha megengedik, akkor szeretném önöket informálni arról, hogy a hajós kezdeményezésekkel kapcsolatos menetrend nagyon jól indult be, bevontuk a szociális partnereket is, és az első három oldalú szociális partner fórumot rendeztük meg márciusban annak érdekében, hogy bevonjuk ebbe a politikába, a rugalmas biztonságpolitikájába és az ászoshajó kezdeményezések politikájába a ö, szociális partnereket, az Európai Parlament is részt vesz majd egy novemberi találkozón a szociális partnerekkel. Azt hiszem, hogy nagyon jelentős hozzájárulás lesz ez a konferencia is ehhez a témához, és várjuk a végső jelentést. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és most Szavela asszony kap még egyszer szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyes ponttal kapcsolatosan üdvözlöm az ajánlásokat és a javaslatokat a kollégák részéről, amelyek elhangzottak a jelentés tervezettel kapcsolatosan. Elnök úr, azt hiszem, hogy legtöbben a hármas pontra koncentráltak, ahol azt javaslom, hogy vegyék fontolóra egy páneurópai szolgáltatás kialakítását. A munkaerőt a szabad álláshelyekkel lehetne irányítani Európában, és így le lehetne bontani, de le kellene bontani a bürokratikus akadályokat. A mobilitást meg kell könnyíteni, de azt is látjuk, hogy számos tagállam két oldalú megállapodások mellett kötelezte el magát, például Németország aláírt egy kétoldalú megállapodás Lengyelországgal, Ausztriával, és így tovább. Itt azt szeretném javasolni, hogy hogyha egy e, egységes piacunk van, akkor egy egységes munkaerőpiacot is létre kell hozni Európában hogyha nincs egy központi európai, páneurópai szolgáltatás látja el ezt, akkor meg kell nézni, hogy ki, mi, milyen intézmény fog ezzel foglalkozni. Hofer úr kommentárjait is üdvözlöm, mint általában, és szeretném az elhangzottakhoz hozzátenni, hogy Andor biztos úr is tett egy javaslatot, azt hiszem egy hónappal ezelőtt, azzal kapcsolatosan, hogy bátorítani kell, elő kell segíteni a munkaerő mobilitását a tagállamok között, és ott, ahol van felesleges munkaerő, ezeknek más helyeken is lehetne dolgozniuk, tehát a harmadik bekezdéssel kapcsolatosan volt a legtöbb megjegyzés. Köszönöm szépen, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk. Ó, Odi úr, elnézést! Ne haragudj! Elnézést kérek, elnök úr. az Európai Bizottság véleményében, én nem tudom, hogy jól értettem-e, tehát novemberben lesz ez a konferencia, november 14-én, jól értettem, ugyanis hogyha igen, akkor ez szám, az Európai Parlament számára nem jó, mert egy Strasburgi plenáris ülésünk van, már pedig be akarják vonni a parlamentet is. Bizottság, jó a 14 ei dátum, illetve valóban erről volt szó? Igen, ez, ez, ez a dátum, igen, erről van szó, ez egy hétfői nap. Öftön problém. Nos, ez sűrűbben problémát okoz. Néhányszor előfordult már, hogy Brüsszelben a bizottság meghatároz időpontokat, amikor mi Strasbourgban vagyunk. Ez nem egy nagyon okos dolog jó lenne, hogyha, hogy az Európai Bizottság azért a parlament egyeztetni ezeket a dátumokat, és nem saját maga dönteni el. Elnök úr, a bizottság esetleg nem kérhetné hivatalosan a bizottságot arra, hogy vizsgálja felül ezt az időpontot, hogy a parlament részételét lehetővé tegye? Elnök, hát ezt a parlament megtehetné, de kérdés, hogy akarja a parlament. Mindenki egyetért? Jó. Hát akkor ezt megtesszük, írunk egy kis levelecskét a bizottságnak, én szívesen levelezek, esetleg előre el akarják olvasni mindannyian? Nem, kivételesen nem. Ellenőriznek? Jó. Az egyik kolléga ma nincs is itt. Oké. Okay. Jó, rendben. Lesz akkor egy kis levelecske, de hát magukkal vihetik a kérést már így szóban is. A módosítók benyújtásának határideje június 21-e 12 óra. Nincs ellenvetés, akkor ezt eldöntöttük. Következő napi rendi pont a nyers anyagok. Bütikófer kolléga, vigyázzon! Öné itt az illetékesség, ezért öné a szó elsőként, mikrofonnal és hivatalosan. Teljesen világos volt, hogy Lange kolléga nem jár sikerrel, amikor megpróbál engem, megpróbálja elterelni a figyelmemet, de mégis nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyire figyel rám, elnök úr. Volt egy találkozónk az árnyék jelentéstevőkkel, Harminc javaslatot vittem magammal erre a találkozóra, a különböző kompromisszumos módosítókra vonatkozóan, ezeket előterjesztettem, és részemről elmondhatom, hogy a találkozó rendkívül sikeresen zajlott, semmikor, semmilyen pont esetében nem éreztük úgy, hogy áthidalhatatlan ellentétek alakultak volna ki, nagyon konstruktív volt a hangulata az ülésen. Nem értünk végére a munkának, nem tudtuk átnézni az összes kompromisszum tervezetet, mert nem sikerült mindenkinek átnéznie azokat, de lesz egy második találkozó éppen ezért, és ekkor majd megpróbálom a bírálatokat, a további új ötleteket, javaslatokat, amelyeket felvetettek már az első találkozó alkalmával beépíteni a tervezetbe, és remélem, hogy a végén lesz egy olyan döntési alapunk, amely széleskörű támogatást élvezhet. A néppárt, a szocialisták, az ALDE, az ECR és a zöldek részt vettek ezen az ülésen, ezen az egyeztetésen. Egyene, egyetlen egy nehézség adódott az eljárás során, ez egy időpont, amely kérdéses. A külügyi szakbizottság a saját módosítóit már elfogadta, ezért ezeket már figyelembe tudtuk venni a kompromisszumos javaslatok megfogalmazásakor. Ez azonban nem érvényes az NV tekintetében, és a kereskedelmi szakbizottság tekintetében, hiszen ők csak röviddel az ITRE szakbizottságbeli döntésünk előtt döntenek majd a saját javaslataikról, azt hiszem egy vagy két nappal korábban. Ezért azt hiszem nem tudom biztosítani azt, hogy mindez bekerüljön a kompromisszumos javaslatokba. Talán bizonyos részben érinti ez a DEVE szakbizottság javaslatait is. Ők is terjesztettek elő javaslatokat. Végül esetleg arra kényszerülünk majd, hogy egyenként szavazzunk ezekről a javaslatokról, de hát ebben nem látok nehézséget, mert a véleményformáló szakbizottságokkal szemben sem lenne ez tisztességtelen, hiszen az ő eljárások, az eljárási szabályzat biztosítja azt, hogy döntés szülessen minden javaslatról. Nem szeretném most a kompromisszumos módosítókat egyenként bemutatni, azt hiszem, így általánosságban ennyi információ talán elegendő, és érdekelne a kollégák véleménye is, hogyha van hozzáfűzni valójuk, vagy mondandójuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Néhányan szeretnének hozzászólni, kezdjük az árnyék jelentéstevővel, Ulfskog asszonynal. Eh, Köszönöm szépen. Ahogy a jelentéstevő is jogosan mondta, volt már egy első találkozónk, egy ülésünk, amely nagyon konstruktív volt a nyersanyagokkal foglalkoztunk, az árnyékjelentéstevők is részt vettek ezen az elsőn találkozón, és a különböző politikai frakciók egyetértettek a legtöbb kompromisszumos javaslattal kapcsolatosan. Ez egy nagyon jó jelentés, számos fontos témát fed le, és ami a nyersanyagokat illeti, hát igen, ez egy nagyon széles körű téma, ugyan mert ott van az európai ipar nyersanyag ellátása, aztán az újrahasznosítás, a bányászat, a környezettel kapcsolatos kérdések, az újrahasznosítási politika, és a stratégiánknak figyelembe kell vennie a fejlesztési politikát, a kereskedelmi politikát és a kapcsolatainkat a világ más országaival, Nagyon sokat beszéltünk már az erőforrás hatékonyságról, az előbbi jelentés kapcsán is ek asszony és ezen jelentés között nagyon sok a közös vonás. Megpróbáltuk megnézni azt, hogy tehát mit is javasol, milyen stratégiát javasol a bizottság és amit a bizottság javasol, hát ez nem valami nagy dolog. Néhány szöveg, néhány dokumentum létezik már, néhány rendelkezésről beszél a bizottság bizonyos fémeket, illetően és így tovább. Azt hiszem, hogy ha nyersanyagokról van szó, sokkal szélesebb körben kell ezt a témát megvitatni, sokkal tovább kell mennünk, sokkal szélesebb perspektívákra van szükség számunkra. Az a véleményünk, hogy vannak olyan fontos kérdések, amelyekről beszélni kell, például a fenntarthatóság kérdése is ilyen kérdés, aztán a közös agrárpolitikával is foglalkoznia kell a, ennek a jelentésnek az európai nyersanyag helyzettel a tagállamainkban foglalkozunk a határainkon belül a nyersanyag politikával, nyersanyag iparral, meg kell oldani a szállítással kapcsolatos problémákat, mindenképp fontos a bizonyos technikák, a bányászati technikák fenntarthatósága, aztán ott van az újrahasznosítás. Mindez nagyon-nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy hosszú távú perspektívákban gondolkodunk. Az a véleményünk, hogy mindaz, ami javasolnak, jó irányba megy, de még tovább kell mennünk. Van egy aggasztó elem, nevezetesen a fejlesztési politikával kapcsolatos szövegrész. Azt hiszem, hogy a, mindaz, amit a kereskedelemmel kapcsolatosan elmondtunk, ezt szem előtt kell tartani. Azt hiszem, és remélem, hogy meg tudunk egyezni a különböző frakciókkal, és remélem, hogy Bütikhofer úr megfelelő támogatást kap a javaslatához. Köszönöm. Del Castillo asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Bütikofer kollégának ahhoz a munkához, amelyet elvégzett. Valóban sikerült különböző szempontokat összekapcsolnia, megjeleníteni a szövegben, és a szöveget nagyon koherensíteni a nyersanyagokról szóló szöveget. Egy kompromisszumos módosítóra szeretnék utalni, amelyben Én magam nem értem a szövegnek egy bizonyos részét. Miről is van itt szó? A kompromisszumos módosítóban az szerepel, hogy különösképpen a fémek. Azután egy sor nyersanyagot említenek meg a módosító elején. Ez egyébként a bizottság jelentésében is így szerepel, ez a felsorolás, de őszintén megmondva, hogyha hogyha egy stratégiai nyersanyagot emelünk ki, akkor ez gyakran nem felel meg azoknak a, annak a szerepnek, amelyért a többi nyersanyag játszik. Nagyon fontosnak tartom ezen felül azt is, hogy attól függően, hogy melyik tagállamról is van éppen szó, más-más kérdésre irányul a stratégiai figyelem a keresleti és a kínálati oldalon is, és más-más nyersanyagokra. Vannak olyan nyersanyagok, melyek egyes tagállamok számára eszenciálisak, másoknak nem olyan fontosak. Hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy ezen módosítóban a különösképpen a fémek megfogalmazás szerepeljen, ha tehát ragaszkodunk ehhez, akkor ez, itt valóban egy problémával állunk szemben, hiszen ezzel sok nyersanyagot diszkriminálunk, és voltak éppen bizonyos országok legitim érdekeit figyelmen kívül hagyjuk, ahol a bizonyos nyersanyagok stratégiai szerepet játszanak. Ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm szépen. Simanski úr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosító indítványok jó eséllyel kerülnek elfogadásra. Valóban úgy gondolom, hogy úgy áll a dolog, hogy a módosító indítványok nagyon sokban javították a preambulum bekezdéseket is, meg az egész szöveget. Illetve a saját nyersanyagok felhasználását és a recycling kérdését. Meg vagyunk róla győződve, hogy az idáigi szabályokat érdemes volna jobban alkalmazni, hogy lehet őket jobban alkalmazni. És nem volna célra vezető további szabályokat elfogadni, sokkal inkább az volna a cél, hogy az idáigi szabályokat jobban alkalmazzuk. Természetesen új szabályokra is szükség lehet, mindez azonban azt teszi szükségessé, hogy egy nagyon alapos hatástanulmányt végezünk az egész ipar számára Európában. Meg vagyok arról is győződve, hogy az európai külpolitika szerepét nagyon jól definiálták, hiszen a nyersanyag politikánk diplomáciai szempontja nagyon nagy jelentőséggel bír természetesen a nyersanyagok biztosítása prioritással kell, hogy rendelkezzen. Cavella képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöttel tartozom Bütikofer kollégának kitűnő munkájáért a jelentésben. A nyersanyagok kereslete nő az egész világon. Mindez pedig azt jelenti, hogy az EU konkrét lépéseket kell, hogy tegyen biztosítandó, hogy az európai ipar ne kerüljön veszélybe. Ezért örülök annak, hogy azt látom, hogy egyrészt a kutatás és a fejlesztés fontosságát hangsúlyozza a jelentés, valamint a fenntartható termelési módszerek technológiájának kidolgozásáról beszél. Ezt üdvözlöm. Más részt üdvözlöm a nyersanyag diplomáciára vonatkozó javaslatot, amely különösen a forrás gazdag országokkal, mint Kína, való együttműködésre tesz javaslatot. De ugyanakkor gondolom Bütikófer úr majd magyarázatot is ad, szóval azon gondolkozom, hogy a kompromisszumos módosítók közé miért nem emeltük be a megfelelő ellenőrzés kérdését. Azért, mert puha megközelítést akarunk alkalmazni ezekkel az országokkal szemben? Hiszen kapcsolatainkat ezekkel az országokkal most uh, új alapokra helyezzük? Ez tehát a kérdésem. Végezetül pedig az EU fontos szerepet kell, hogy játszon ezen országok segítésében. Azért, hogy fenntartható és inkluzív, bevonó jellegű növekedést tudjanak elérni, amelyben mindkét fél jól jár. Támogatom azt a javaslatot is, mely azt szeretné elérni, hogy a bizottság írja elő, hogy az EU-ban bejegyzett bányászati, cégek, akik a feltörekvő országok piacaiban bányászati tevékenységet folytatnak, kötelezzék magukat a szigorúbb környezetvédelmi standardok, normák betartására. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőjének és a munkáját. Fiona, hol kapsz Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek, hogy a más bizottságok főleg a DEVE szakbizottsággal való munkát is fontosnak tartja. Én a devében követem nyomon, követem nyomon ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy a szakpolitikák, a nyersanyagokra vonatkozó szakpolitikák koherensek legyenek. Ezért nagyra értékelem azokat a módosítókat, amelyek a szakpolitikai koherenciára szólítanak fel, és üdvözlöm a fejlesztési politikára vonatkozó koherencia, fejlesztési politikával szemben támasztott koherencia igényeket is. A legkevésbé fejlett országokat másként kell kezelni, mint a feltörekvő országokat. El kell ismerni persze a nyersanyagokban rejlő potenciált, amelynek segítségével az egyes országok gazdaságai fejlődhetnek. Például nagy lehetőséget jelent az, hogyha nem csak exportálják a nyersanyagot, hanem fel is dolgozhatják azt, tehát hozzáadott értéket teremtelhetnek, és remélem, hogy ez a szempont is megjelenik a jelentésben. Van itt még egy kérdés, melyet fel szeretnék venni, vetni. Mégpedig üdvözlöm a sok módosítóban megjelent azon hangsúlyt, amely a újrafelhasználás és az újra kinyerés, valamint az újrahasznosítás kérdéséről szól, és szól arról is, hogy hogyan szúrjuk ki, hogyan pocsékoljuk el már-már bűnös módon a, a depóniákban, hulladék lerakókban a fontos nyersanyagokat. Ezen felül pedig fontosnak tartom azt is, hogy országonként mutassa ki a bányászati cégek a nyereségeiket azért, hogy a nyersanyagok kinyerése ne a korrupt rezsimek malmára hajtsa a vizet, ne őket gazdagítsa. És remélem, hogy hasonló szabályok működnek majd az Európai Unióban, mint a Dodd-Frank javaslat az Egyesült Államokban. Tehát azzal szeretném befejezni, hogy üdvözlöm Bütikofer úr javaslatát, és remélem, hogy egy-két jó kompromisszumos módosítóval tudunk előrelépni. Köszönöm. Köszönöm, Mörkis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban úgy áll a dolog, hogy nagyon szűkre van szabva az idő, éppen ezért a többi szakbizottság figyelmét és figyel, véleményét figyelembe kellene venni, és itt az ITRE-ben én, mint az ENVI jelentéstevője szeretnék felszólalni. Bütikofer kollega kitűnő jelentést írt, és ehhez gratulálni szeretnék neki. Természetesen támogatom mindazt, amit kollégám a széles megközelítésről mondott. Nagyon fontos, hogy a nyersanyag stratégiánál ilyen átfogó megközelítést alkalmazzunk, és ne csak a most meglévő ipari nyersanyagokra korlátozzuk ezt. Különböző módosítókat láttam itt erről, de óvni szeretnék. A jelenlegi ipari nyersanyagok nem mindig a jövő ipari nyersanyagai. Hogyha pedig ez túl szűken határozzuk meg a nyersanyagok kerületét, területét, akkor a hatá is túl szűk lesz, és ugyanez vonatkozik más ipari tevékenységekre. Gondolok például bizonyos fémekre, amelyeket ma már nem alkalmazunk, mert sokkal inkább biotikus vagy organikus anyagokat alkalmazunk. Vagy a fát, vagy a növényi alapanyagokat alkalmazunk bizonyos fémek helyett. Tehát nem szabad, hogy kizárólag azon nyersanyagokra korlátozzuk jogszabályunkat, amelyek jelenleg divatosak, amelyeket ma használ az ipar. Még arra is utalni szeretnék, hogy a nyersanyag stratégia nem csak első, hanem második és harmadik pillérére is koncentrálni kellene. Tehát, magyarán mondva, nézzük meg, hogy mit tehetünk otthon, magunknál, a saját házunk táján, mit találhatunk, nyerhetünk ki, vagy nyerhetünk vissza, és hogyan lehet a nyersanyagokkal hatékonyan bánni, épp úgy, mint az energiával. Hogyan lehet biztosítani, hogy a legnagyobb érték kinyeréssel használjuk föl a nyersanyagokat, és a legoptimálisabb módon éljünk velük. A hulladéknál, ezt is megtapasztaltuk, a hulladéknál létezik a hulladék piramis, vagy hulladék hierarchia. Nos, egy ilyen nyersanyag hierarchiára volna szükség. Nem azt akarom mondani, hogy ezt most határozzuk meg, sokkal inkább az a mondandóm lényege, hogy már most világosan kellene látni, hogy mi a legjobb hozzáadott érték, melyet egy anyagból nyerhetünk. Egy kérdésem is van. Van egy egész hulláma a különböző közleményeknek és stratégiáknak. Hívják őket bár flagshipnek, meg roadmapnek, zászlóshajónak, vagy menetrendnek, a dolog lényege mégis az, hogy nagyon kevés jogszabály, hatályos jogszabály van a nyersanyag hatékonyság területén. Kérdem tehát, nem volna a lehetőség arra, hogy már ebben a jelentésben bizonyos célokat is megfogalmazzunk. Targeteket, ahogyan ugye angolul szoktuk mondani, mint például a hatékonysági célokat. Vagy pedig egy chain of custody nem állítunk-e föl, ahogyan azt ugye a fa gazdálkodásban használtuk. Amikor is azt vizsgáltuk meg, hogy fenntartható és társadalmilag tisztességes eljárással nyerik-e ki a fát, kérem tehát a jelentéstevőt, hogy az ilyen célokról is beszéljen. Gyerek kollega. Kedves elnök úr, hölgyeim és uraim! Hogyha picit kitekintünk a történelemben, gondoljanak csak az ókorra. Az ókor idején, amikor a népek vándoroltak, a fa volt az egyik nyersanyag, a másik pedig a kő. Ebből építettünk, építkeztünk. Ahogy telt múlt az idő, és egyre több energiát lehetett kinyerni, jött a bronz, meg a vaskor. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy minden nyersanyagnak van egy energiai értéke. Hogyha egy nyers anyagot találunk, akkor ezt a nyers anyagot meglévő formájában is használhatjuk. Ám egész addig, amíg a nyersanyagokat a föld mélye rejti, addig nem tudjuk őket felhasználni, ki kell őket nyerni, ki kell őket termelni, és így lesz értékük. Nos, ezzel kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy az Európai Unióban hozzáférhető nyersanyagokat kell felhasználni, és energiaértékük alapján kellene őket osztályozni. És itt egyetértek Merkis kollega a nővel, hogyha nyersanyag igényről beszélünk, akkor azt is meg kell határozni, hogy milyen nyersanyagokra van szüksége az iparnak. Mit is akarok mondani? Azt, hogy nagyon fontos az anyagok innovatív felhasználása. Tehát nem csak a nyersanyagok játszanak fontos szerepet, hanem az anyaggazdálkodás is. Van itt még egy nagyon fontos elem, amelyet ideig nem emeltek ki, ez pedig az a kérdés, hogy hogyan használjuk föl a nyersanyagokat. A felhasználói modellre gondolok, a jelenlegi modell nem elég hatékony, nem jól mutatja meg, hogyan lehet hatékonyan bánni az energiahordozókkal és a nyersanyagokkal. Ezt a kérdést is figyelembe kell vennünk, és ennek megfelelően kell kidolgoznunk szakpolitikánkat. Végezetül pedig arról is beszélni szeretnék, amiről Büti Kófer kollega tett vázlatosan bár említést, ez pedig az adók kérdése. a környezettudósok egyre gyakrabban vetik fel a környezetvédelmi adó kérdését. Például, amikor arról van szó, hogy a SZIA-t, a jövedelemadót energiaadóval lehetne helyettesíteni, ez oda vezetne, hogy több munkahely jönne létre, és a nyersanyagokat is hatékonyabban használnák fel. Ez egy első gondolat volna, de mindenképpen elemzést tárgyába kellene tenni. Köszönöm. Kalasz képviselő. Ευχαριστώ képviselő. Szeretnék köszönetet mondani Bütikofer úrnak, mert nagyon ö, kiváló munkát végzett. Az én általam beterjesztett módosítók nagy részét bevette a kompromisszumos javaslatokba. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány dologról beszéljek az eszmecsere ezen szintjén most. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hol is tart Európa a kínai földfémek és általában nyersanyagok beszállításával kapcsolatosan az exportkontingensek egyre inkább a földfémekhez kötődnek. Tudjuk, hogy mik a negatív következmények bizonyos iparágak számára, és az alternatív erőforrások számára, a védelmi politika számára a fenntartható fejlődést szeretnénk előmozdítani alternatív megoldásokat kell találni a földfémekre vonatkozóan természetesen meg kell keresni a lehetőségeket. Nem szeretnénk ugyanis a jövőben függni harmadik országoktól. Fontos éppen ezért a belső know-how fejlesztése általánosságban a kutatás és a fejlesztés előmozdítása az Európai Bizottságnak mindenképpen létre kell hozni a hosszú távon egy európai kártyát egészen 2050-ig a nyersanyag témában, és meg kell vizsgálni, hogy mi lesz a hol lesznek a problémák, mi fenyegeti a nyersanyagellátást. Hosszú távú tervezésre van szükség a beruházások terén is, tehát ismétlem, hogy a bizottságnak meg kellene vizsgálnia, hogy az alapnyersanyagokkal kapcsolatosan, elsősorban a ritkább nyersanyagok terén hogyan lehet biztosítani hosszú távon az ellátást, mit lehet tenni a zöld zöld zöldítéssel kapcsolatosan mi lesz a helyzet az egészségügyre vonatkoztatva, a védelmi politikára vonatkoztatva. Természetesen elképzelhető harmadik partnerekkel való együttműködéssel kapcsolatosan is például a hibrid autók gyártásával kapcsolatban el kell gondolkodni, hogy olyan módszereket alakítsunk ki, amelyek nem Kína, Kínából importált módszerek. Nagyon komolyan el kell gondolkodni az emberi erőforrásokról is, és általánosságban a beruházásokról. Az emberi erőforrásokba, ha az usa figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy négy éves oktatásra van szükség ahhoz, hogy alapvető képességeket alakítsanak ki. Tehát az emberi erőforrásokra is kellene koncentrálnunk. Köszönöm szépen. Odi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap az Európai Bizottság egy fontos konferenciát szervezett nyersanyag témában van. Nem tudom, hogy az Európai Parlamentet is meghívták-e erre a konferenciára, de ott voltak államelnökök, az Európai Bizottság elnöke, biztosok, a G 20-as csoport elnöke, és így tovább. Nagyon sokan elmondták a véleményüket a nyersanyag témáról. Szeretném megkérdezni a jelentéstevőt, hogy ez a konferencia esetleg módosíthatja-e a, azokat az elemeket, amelyeket a jelentésében előtérbe helyez. Mi a G20-as csoporttal kapcsolatos helyzet, az nyersanyag piacok pénzügyi vonatkás, vonatkozásaival mi a helyzet, aztán például a búzával mi a helyzet, búza volumeneket adnak el hatalmas tehát hatalmas búza volumeneket adnak el spekulációs célból, aztán a kakaót is, kakaó is ugyane így manipulált és spekulatív folyamatoknak van kitéve, kb. 15%-ban. És ha megnézzük ezeket a dolgokat, akkor talán el kéne eh, gondolkodni arról, hogy most már szabályozni kéne eh, a nyersanyagpiacokat a különböző területeken, és jó lenne, hogyha egy politikai vitát indítanánk arról, hogy a különböző nyersanyag, derivátumok piaca hogyan is alakul mindazok számára, akik nyersanyagokat vesznek. Kollégin Tikau. Tikau Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit. Köszönöm szépen, Elnök úr, gratulálni szeretnék Bütikofer kollégának egy kitűnő jelentéshez. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a jövőben a az ipari fejlődés a munkahelyektől, illetve a nyersanyagok hozzáférhetőségétől függ majd. Végső soron tehát Európa versenyképessége közvetlenül összefügg a nyersanyagok hozzáférhetőségének kérdésével. Azaz tehát, hogyha az EU bizonyos területeken nem fér hozzá bizonyos nyersanyagokhoz, akkor a cégek tevékenységüket oda helyezik át, ahol e nyersanyagok hozzáférhetők. és ilyen módon az EU-n kívül uh, gyártanak vagy termelnek. Bütikofer kollega is kiemeli ezt a szempontot. Az EU minden harmadik államokkal vagy régiókkal kötött megállapodásában ezért nagyon fontos, hogy a nyersanyagok hozzáférhetőségéről beiktassunk egy fejezetet. Másrészt befektetésekre és beruházásokra van szükség az új technológiák kidolgozásában, amelyek új nyersanyagokat tudnak használni azért, hogy egy működő, fenntartható ipari növekedést hozzunk létre és tegyünk lehetővé Európában. Sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy a hulladék 30%-a nem kerül újrahasznosításra. Éppen ezért érdemes volna fogyasztói viselkedésünket elemzés tárgyává tenni, és itt a, az urban miningot, az urban mining lehetőségét kellene tisztázni, a ritka fémek, a nemes fémek újrahasznosítására gondolok, amelyek ma egész egyszerűen szemétbe, szemétbe kerülnek máma. A mai ferme uh, privind uh, accesibilitatea la um, accesul Gratulálok tehez, tehát ehhez a jelentéshez, és uh, kérem a bizottságot, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdéséről és a ritka földfémek um, hez való hozzáférés stratégiát dolgozzák ki. Állítsanak össze egy ritka földfém listát, ezen felül pedig készítsenek el egy stratégiát, amely leképeződik az Európai Unió kereskedelmi politikájában. A bizottság, Kavalyó úr, parancsoljon, de kérem rövidre fogja magát. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövidre foghatom magamat. hiszen hiszen gratulálhatok ehhez a jelentéshez, egy nagyon kiegyensúlyozott, kitűnő jelentés ez, és nagyon átfogó. Köszönjük ezt a jelentést. Egy vagy két kérdést szeretnék felvetni. Ezek azok, ahol még mindig vita van közöttünk. Az egyik, a forrás hatékonyság céljaira vonatkozik. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. A bizottság a forrás hatékonyság zászlós hajó javaslatban szólt erről, de nagyon nehéz az indikátorok meghatározása. Látjuk az indikátorokat, de nagyon nehéz minden természetes erőforrásra egy konkrét számot meghatározni, hiszen a kockázat az, hogy ez vagy nem lett tudományosan megalapozott, vagy nem lesz reális, vagy pedig nem lesz gazdaságilag fenntartható. Próbálkozunk, és nem azt mondom, hogy nem akarunk küzdeni a célok elérése érdekében, de legyünk óvatosak. Érdemes előbb mondjuk ágazatra lebontva indikátorokat kidolgozni, és utána érdemes az átfogó célokat megfogalmazni. A másik kérdés pedig az adózással függ össze. Ez egy vissza-visszatérő kérdés, az adózás kérdése. Aggáljunk az, hogy a nyersanyagokkal való kapcsol, hogy a nyersanyagokat az egész világon használják. És hogyha specifikus adókat vetünk ki a nyersanyagok felhasználására, ez azonnal versenyhátrányt fog jelenteni az európai ipar ág, a vertikum alsóbb szereplői számára. És ennek pedig komoly következményei vannak, ezzel tisztában kell lennünk. De vannak lehetőségek, és ezt meg is vitattuk a parlamenttel, hogy esetleg az egyik fajta adózást a másikkal helyettesítsük, és így költség hatékonyan tudnánk eljárni, ez azonban feltételezi, ez egy konkrét elemzést tesz szükségessé. Végül, de nem utolsó sorban, a nyersanyagok hierarchiájáról szólnék. Létezik a hulladék hierarchia. Hát a nyersanyag hierarchia egy érdekes koncepció, de itt is roppant óvatosnak kell lennünk. Hiszen nagyon sok életciklus elemzésre volna szükségünk, és azt hiszem, hogy mindenki elismeri, hogy egyelőre nem is létezik ilyen elemzés. Azt hiszem, hogy nem is kell példákat felsorolnom, annyira kézenfekvő ez. Az életciklus elemzésekre nagyon nagy szükség van. Végül, de nem utolsó sorban, az itt a vitában felvetett sok kérdés közül, és ugye a tegnap a bizottság által szervezett nagy konferencián is mindenki elismerte, hogy stratégiai kihívással állunk szemben. Mondjuk a hulladék újrahasznosítás, vagy hulladék szállításra vonatkozó jogszabályokat lehet módosítani, lehet az egyes jogszabályokat jobban egymáshoz igazítani. Ám, ha nem tudunk alapos innovációt végrehajtani, vagy a megfelelő technológia bevezetésével, vagy pedig a megfelelő közbeszerzés és beszerzési normák kialakításával, akkor nagyon nehéz lesz az elkövetkező tíz éven belül uh, itt um, konkrét jogszabályokat kialakítani. Elnök úr, egy példával fejezem be. Teljesen uh, véletlenül éppen mozajlik egy um, konzultáció az interneten a nyersanyagok területén működhető innovációs partnerség lehetőségéről. A parlamentet is nagyon érdekli ez a kérdés, ezt tudjuk, és erre fel szeretném hívni a tisztelt képviselők figyelmét, talán az önök választói, vagy a választó kerületükben lévő cégek, szereplők szívesen vesznek részt ebben a public consultationben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bütikofer kollega kapszót. Köszönöm szépen én is, elnök úr. Simánszki úrnak teljesen igaza van azzal, amikor azt mondja, hogy az előttünk lévő szöveg javult a módosítók által, és a most elhangzott megjegyzések is nagyon hasznosak voltak. Szeretnék röviden reagálni ezekre a megjegyzésekre. Kezdeném Delkesztély asszony kérdésével, ami a négyes kompromisszumot illeti. A szöveget nem régiben fogalmaztuk meg, hogy eleget tegyünk sok kolléga azon kérésének, hogy egy kicsit kibővítsük a látókörünket, ahogyan Ulfskog asszony is fogalmazott. Azt hiszem, ebben a megfogalmazásban, illetve ezzel a megfogalmazással helyütt semmiképpen sem veszíthetünk rajta. Ez egy jó megoldás, nagyon derülátó vagyok e tekintetben. Szeretnék azonban utalni arra is, hogy sok kolléga nyomatékkal amellett tette le a garast, hogy nem szabad itt minden egyes nyersanyagot felsorolni, hanem bizonyos prioritásokat kell meghatároznunk, és alapjában véve egyetértek ezzel, hiszen másként egyszerűen politikailag sem lesz már kezelhető a téma. Azt hiszem azonban az ön által megfogalmazott politikai érdeknek eleget tudunk tenni. Ami Holasszony megjegyzését illeti mindenek előtt a fejlesztési politika szempontjából, azt tudom mondani, hogy mindennel egyetértek, amit elmondott, és remélem, hogy meg lesz az ehhez szükséges többség is ennek megfelelően. Visszatérve Ulfskog asszony és Mörkész asszony kérdésére. Mi mindent vonunk be a jogszabályalkotásba? Ami elhangzott a hatékonysági stratégiákról, az eszközökről, a hazai nyersanyag kitermelésről, a nyersanyag diplomáciáról, mindezek olyan témák, amelyek mindenképpen nagyon fontosak, a külön, és érvényesek a különféle nyersanyagok szempontjából nézve is. Ilyen értelemben úgy gondolom mindezek nagyon fontos pontok. Simenszki úr utalt arra, hogy vannak erősebb és kevésbé erős hajlandóság arra vonatkozóan, fogalmazunk így, hogy a szabályozás mennyire legyen erős és átfogó. Mindenképpen hatástanulmányok fényében is kell vizsgálni mindezt, és környezeti tanulmányok fényében, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy egyfajta önkéntes alapra helyeződjék a szabályozás, ami a targeteket, azaz célkitűzéseket illeti. Be kell ismernem, most kevésbé vagyok bátor, mint az eredeti tervezet esetében, amikor, amikor is egy explicit, számszerűsített célt fogalmaztam meg, eltekintve attól, hogy azt hiszem, hogy itt nem tudunk konszenzusra jutni egy számszerűsített célkitűzés vonatkozásában. A megközelítés szempontjából is okosabbnak tartom, hogyha azt mondjuk az Európai Bizottságnak, hogy az energiahatékonyság mérése tekintetében ő határozzon meg ilyen célokat. Azt hiszem, ez helyén valóbb volna, semmint hogy mi parlamentként határozzunk meg ilyen célkitűzéseket, miközben még az sem tisztázott, hogy hogyan mérjük majd ezek teljesülését. Amit Cevele asszony mondott az ellenőrzésről és a szabályozásról a kereskedelemben, meg kell mondjam őszintén, nem értettem a megjegyzését, később majd négy szem közt kérném ennek tisztázását. Be kell, hogy valljam, óvatos vagyok, ami a nyers anyag hierarchiát illeti. Inkább afelé hajlok, amit Del Cavallo asszony is említett. Nem hiszem, hogy nekünk egy efféle hierarchiát meg kellene határoznunk. Hogyha egy ilyen hierarchiát akarnánk meghatározni, akkor nagyon-nagyon részletekbe menő meghatározásokat kellene tennünk, és azt hiszem, hogy a piacgazdaság eszközei sokkal inkább tudják irányítani ezeket a folyamatokat, semmint, hogy politikailag meghatározzunk bizonyos hierarchiákat. Hogyha az ökológiai, gazdasági és gazdasági keret feltételek nyilvánvalóan jól működnek, csak akkor van ez így. Amíg érek, a úr kérdését illenti az energia érték, mint mérce. Vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ez egy mérce lehet ugyan, de nem lehet az egyetlen mérce. Vannak például stratégiai jellegű kérdések és bizonyos nyersanyagokat biztonsági, a biztonság szempontjából releváns termeléshez szükségesek, úgyhogy ezt nem lehet egy egyetlen egy dimenzióra leszűkíteni. Ami pedig az adókat illeti, ezt is Gérek úr említette, szimpatizálok azzal a perspektívával, amelyet ön itt felvázolt, tehát adó szubstitúció és nem adó emelés de nagyon óvatos volnék a konkrétumokat illetően, mégpedig gazdasági okból. Hogyha például egy tonna réz tízezer dollárba kerül, kérdezem én, milyen magasan kellene meghatározni az erre kivetett adót, hogy egyáltalán az adók révén irányítani lehessen a piaci folyamatokat. Tehát felvetődik a kérdés, hogy az adóval mennyiben lehet irányítani a piaci eseményeket, folyamatokat, hogyha már egyébként is nagyon magasak az árak. Másrészt pedig vigyázni kell arra, hogy ne kerüljön sor hibás allokációkra. Tehát, hogy ne csak azért történjen befektetés bizonyos nyersanyagokba, mert ez adó ügyileg nagyon kedvező, noha a rendelkezésre állás és a stratégiai perspektíva tekintetében ez egyáltalán nem értelmes befektetés, eltekintve az adóktól. És kérdés az is, hogy egy adórendszernek mennyire kell bürokratikusnak és részletekbe menőnek lennie, ahhoz, hogy 17 különböző ritka földfémre különböző adókulcsokat határozzunk meg. Tehát elméletileg azt hiszem, van helye ezen megfontolásoknak, de azért nagyon óvatos lennék. Ami Kállász úr, Cukálász úr megjegyzéseit illeti, osztom az ön véleményét, miszerint Európának saját lábán kellene állnia a nyersanyagok tekintetében, de ez nem csak a nyersanyagok meglététől, illetve a rendkívül fontos ritka földfémek felelhetőségétől függ, hanem ez függ nyilvánvalóan a különböző feldolgozási lépésektől és a különböző szaktudás jelenlététől is. Kína az első három feldolgozási lépés 90%-át uralja a piacon, ami a ritka földfémek feldolgozását illeti, és hogyha csak a kitermelésre fektetjük a hangsúlyt, akkor nyilvánvalóan nem is tudjuk ezt a problémát megoldani. Az USA-ban az ezzel kapcsolatos kérdések igen súlyos politikai konfliktusokhoz vezettek, hiszen a kongresszus egy része azt javasolta, hogy az USA-ban a feldolgozás elterjedését serkentendő, hiteleket folyósítsanak az adott vállalatoknak. A kongresszus másik része pedig elutasított ezt a javaslatot. Tehát az USA-ban blokkolták ezt a kezdeményezést, hogy a hazai feldolgozást erősítsék, biztosan mi is hasonló konfliktusok elé néznénk. Ami a 2050-es tervet illeti, azt hiszem, hogy bevettem ezt a megfogalmazást a tervezetbe, de hogyan az Európai Bizottság is utalt rá, nagyon fontos, hogy bizonyos időközönként ellenőrizzük, hogy melyek azok a nyersanyagok, amelyek kritikai jelentőségűek, hiszen, ahogy a Mörkis asszony utalt rá, ez eltolódhat. Ami a készletek létrehozását illeti, szkeptikus vagyok, többekkel is megvitattam ezt a kérdést, de Hücht úr azt hiszem nagyon okosan érvelt, mondván, hogyan tartalékoljak ritka földfémeket, ha egyébként is már szinte kiszáradt a piac, úgymond alig-alig áll rendelkezésre ilyen nyersanyag, akkor hogyan tartalékoljak. És tudomásul vettem azt is, hogy a német iparszövetségben javaslat történt arra, hogy közös felvásárlási stratégia valósuljon meg, de ez sem volt sikeres. Azt gondolom, hogy ha az ipari szereplők maguk nem tudnak szorosabban együttműködni, vagy nem akarnak, akkor kérdéses, hogy maga az állam tartalékoljon-e a gazdasági szereplők helyett, miközben nincsenek is elegendő források. De ami a humán erőforrásokat illeti, osztom a véleményét. Odió rákérdezett a tegnapi konferenciára, foglalkoztam ezzel Odió úr, megpróbáltam megtudni, hogy van-e részvételi lehetőség a részünkről. Közölték velem, hogy a pódium számára olyan magasrangú szereplőket hívtak meg, közöttük 22,5%-ban képviseltették magukat egyébként a, parl- a franciák, hogy a parlamenti képviselőknek, illetve egy parlamenti képviselőnek már nem jutott hely, tehát tájékoztattak, hogy erre, erre nincs lehetőség, de nem volt teljes a blokád, mondjuk így, nem blokkolták teljesen a javaslatot, de a newsletterből, amelyet publikáltak, a newsletterbe írhattam egy cikket. Tematikusan um, nagy részt a francia belpolitikáról esett szó, elnézést, hogy személyeskedem ehelyütt, de ezen felül pedig olyan dolgokat tárgyaltak, amiben az Ekon illetékes. Az Ekon úgy döntött, hogy nem szeretne most véleményt megfogalmazni, mert túl sok a jogalkotói munkája, de vissza fog térni majd ez a szakbizottság erre a témára a MIFID irányelve kapcsolatosan. Tehát újra asztalra kerül majd a MIFID irányelve ez a témakör, ezért nem gondolom, hogy most érdemes volna párhuzamosan, illetve kétszeresen megtárgyalni ugyanazt, főként azért, mert nem is mi vagyunk az illetékes szakbizottság. Még egy dolgot, még két dolgot említenék. Tika asszony utalt a vállalatok kitelepülésére. Ez főként a nagy globális szereplők részére opció, ami miatt én aggódom, hogy a kis és középvállalatok számára ez nem is opció, ezért az a veszély fenyeget, hogy őket teljesen megfojtja a jelenlegi helyzet. És az Innovation Partnership, amire Kárvályó asszony utalt, ezt nagyon támogatom, nagyon jónak tartom, Örülnék, hogyha a Parlament és az Európai Bizottság közösen támogatná ezt az opciót, ezzel tulajdonképpen áthidalva annak az egyetlen európai tagállamnak az ellenállását, amely egyetlenként blokkolta ezt. Még egyszer Odi kolléga következik, mondja az elnök. Nagyon röviden. Nem a francia belpolitikáról van szó, hanem a G20-as csoport elnökéről ahogy már ma reggel is megjegyeztem, elnök úr, én azt szeretném, hogy tegyen javaslatot a bizottságnak, hogy protestáljon, ugyanis ez botrányos, hogy ilyen szintű rendezvényre, konferenciára nem hívják meg a parlamentet. A bizottság nem hívott meg bennünket egy tegnapi eseményre, és most hallom, hogy a bizottság nem engedélyezte a jelentéstevőnek sem, hogy részt vegyen. Úgyhogy mindenképpen fel kell lépni. A G20-as csoportnak nincs adminisztrációja, mint a magyar elnökség, ugye a magyar tisztviselőkkel jön, tehát a franciák ugyan ezt teszik, úgyhogy azt kérem, hogy lépjünk fel ez ellen. Hogyha ez valóban a bizottság rendezvénye volt, és minket nem hívtak meg, nyilvánvalóan komolyan, és annak minden következményével protestálni fogunk. Azt hiszem, hogy nem volt tilos, hogy meghallgassuk a rendezvényt, de aktívan nem vettünk részt. Elnök, pontosan erről van szó. Nem is vettek minket számba résztvevőként. Ennyi, tehát tiltakozni fogunk ez ellen. Jó, ezzel be, lezárjuk ezt a napirendi pontot, július 30-án szavazunk erről, lezárom az ülést, és két perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése. Kérném, hogy a vendégek, munkatársak és a többi kolléga hagyja el a termet, hiszen akkor mielőbb el is kezdhetjük a koordinátorok ülését. Köszönöm szépen!